erre tartózkodás elutasítva. 287, Agri 49, mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. Most pedig következik Agri 50-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a 290-es poszkollégái mellette, ellene, tartózkodás elfogadása. Votiamo l'emendamento 291. 291 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Következik 292-es és Agri 51-es mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk következik. A 293-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Votiamo l'emendamento 299 Agri 5. 299 uh, mellettük ellenük uh, tartózkodás elfogadtuk, az Agri 55-essel, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. ötös kompromisszum, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 305-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. harminc hetes mellette, harminc hetes. Piedicini a fronte evi. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 338 mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 339-es Agri 66-os blogban szavazunk, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. 340-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 67-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 341-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 342 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 347-es mellette ellene tartózkodás elfogadó. 348 Agri 69-es mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 349 Agri 70-es mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 350 Agri 71 mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 351 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 359-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 362-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, mindenki elfáradt már. Aperto. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 372-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 373 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 374 mellette, ellene, ellen, ö, ismételjük meg, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 375 mellette, ellene, itt tartózkodik, elutasítva. 376 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 377, Agri 73 mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 378 kompatibilis mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 379 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 380 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 381-382 Agri 74 azonosak mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 399 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 400 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 401 Agri 76 mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítottuk. 402 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Agri 77 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyszázöt mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 406 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 407 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 408, Agri 78 mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. 410 mellette, ellene, tartózkodás elfogadó. 411 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 79 mellette, ellene, tartózkodás elfogadó. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 418 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Agri 81. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Agri 82. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 419. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Agri 83. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 421 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négy huszonkettő mellette, négy huszonkettőről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. huszonhárom mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. 423-as, ezt ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadó. A 424-es okafogyott, 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 435-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 436 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Il voto è aperto. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egy szavazattal. 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Agri 92 kompatibilis mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 458 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk. Négy mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elnézést, de a zöldek, a GUE és a többiek nem igazán érthetően szavaznak, úgyhogy ellenőrizni kell. Jó, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ó, egyértelmű a többség, elnézést kérek. 461, 462, Agri 93 blogban szavazunk, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négy hatvannégy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 465 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 466 agri 95 mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 467 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négy hatvankilenc, Agri 97, azonos módosítók mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. Agri 98 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 471 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Votato tutti, il voto è chiuso. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazattal. Agri 99. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 100 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 472 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 473 101, azonosak, mellettük, ellenük, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 474 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Agri 102 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 475 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 476 Agri 103 mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Bocsánat, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 50 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 477 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 478 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 481. 481 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 104 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 482 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kompatibilis a 483 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 484 mellette. Együtt szavazunk a 484-ről és a 493-ról. Mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. Agri 107 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 494 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 495 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 496 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 53 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 497 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 498 és Agri 108 mellettük, ellenük, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 499 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 500 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 501 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 502 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 503 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 504 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 505-506 mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 507 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 508 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 509 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 510 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 511 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 512 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 513 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 514 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Andiamo adesso. Következik a 36-os kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 563 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 562-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az 561-es második részéről kell szavaznunk, mondja a kolléganő. Kompatibilis az 563-assal és 562-essel, a titkárság szerint szavaznunk kell róla, tehát az 561-es módosító második részéről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó. 564 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 565, Agri 111 mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 566 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyel több a szocialista. Egyel több a szocialista szavazó. Jó, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most az 567-es jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. egy Líze kollega módosítója mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 592 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 593 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 604 mellette, 64, bocsánat, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, ez kompatibilis. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Öt kilencvennyolc pot kollega módosítója mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 598. Avete votato tutto. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 597. És az Agri 118-as első része együtt, mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 118 második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 599 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 119 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 600 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 601 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 602 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 603 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 604 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 615 mellette, 615-ösről szavazunk, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 616, Agri 122, azonos módosítók, mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 617 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 6.19. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 33-33 arányban. 618. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 620. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. 621 Mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 622. Now, eh, l'emendamento 622. 622. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó. 623. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó. 624. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 626 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 627 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Agri 123 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 606 mellette, 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 641 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 642 agri 127 mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 644 agri 128 mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. 643 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 645 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Agri 130 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 655 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 656 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 657 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 658 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 661 mellette, 661-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 662-es kompatibilis mellette ellene tartózkodás elutasítva. 663 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 664 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 665 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 666 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Avete votato tutti il voto? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 667 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasított. 668-as mellette ellene tartózkodás elfogadtó. 669 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 670 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 671 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 672-673 blogban szavazunk, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 674 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 675 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 676-677 blogban mellettük, ellenük, tartózkodás, el, elfogadtuk. 678-679 mellettük, ellenük, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 33-33 arányban. 680 mellette, ki van mellette, tehát a 680-asnak ellene tartózkodás elfogadtuk. 681 mellette, ellene tartózkodás, az ECR nem szavaz. Sajnálom. Ellenőrizzük. 681. Minden frakció támogatására szükségem van. Tudom, hogy mindenki fáradt, de mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Jó, elfogadtuk. 682 mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. 683, 684 együtt mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. 684, Agri 35, 135 mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 686, Agri 136 egy, eltük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 687 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 688 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 689 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 72 mellette. 72 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 692 mellette, 692-ről szavazunk, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 74 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 693 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük. Elfogadtuk ugyan, de ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ó, oh, elutasítottuk. Votiamo l'emendamento 75. 75 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 694 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 77 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 78 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 700-as második része, Kadenbach kollega módosítója mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 709. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 82. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 83. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 733 kompatibilis mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 90 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 735 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 736 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 734-737 mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. 741 241 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 740, 742, 743 blogban szavazunk mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 744 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 745 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. ...772 második rész. Lise Danten Delay kollégák tollából, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 775 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 784 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 787 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. ...788 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. ...788-as módosítóról szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 797-798 azonosak mellettük, ellenük, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 799 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 800 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 801 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 150 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 802 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 803 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 804 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 821, 829 azonos módosítók mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 830 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 154 mellette, ellene, ellenőrizzük. Il voto è chiuso. Approvato. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 589-es következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 155 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 860 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 5861 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 862 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 100-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 867-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Agri 156, 868 mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 869 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 870-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Agri 157-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 101 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 871 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 872 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 873 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 874 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 875 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 876 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. AG 159 mellette, ellene, tartózkodás, szocialisták, mellette, jó, elfogadtuk. 893, nem, nem, ez oka fogyott. 889. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Agri 160 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 890. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 891 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 892 mellette ellene ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 103 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 104 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 894 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 895 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 105, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcszázkilencvennyolc. 898. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 899, Agri 162, azonosak mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. 900 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 901 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 902 mellette 902 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 904 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. ...905, Agri 166 mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 906 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 907 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 908 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 909 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 910 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 911 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 912 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. ...913 és 916 között blogban szavazhatunk, igen? Jó, blogban akkor, tehát 913-tól 916-ig mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítottuk. 106 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 918 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 919 Ogri 167 mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 920 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtó. 921 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtó. Agri 168 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtó. 922 mellette, ellene, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 923 mellette, ellene, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 924 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 925 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 926 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 927 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 928 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 929 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kilencszázharminc mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 169 vált ellene tartózkodás elutasítva. 933 Agri 170 mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. 934 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. ...935 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 936 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 937 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 938 mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nem, elutasítottuk. 939 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 940 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk sei, sono tutti ah. Oisling e facciamo il cambio, no? Votiamo il 900. 941 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó. 942 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 943 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 944 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 945 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 946 mellette, ellene, tartózkodás, el, elfogadtuk. Preambulum bekezdése következnek. 107 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 108 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 110 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Agri 1 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 111 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Agri 2 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 112 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 113 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 114 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 115 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 116 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 3 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 119 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 117 kompatibilis, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 120 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadt. 121 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 122 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 123 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 125 nem. Nem, a 124-et elutasítottuk elnézést. 125 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 126 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Agri 5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 127 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 129 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 128 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 133 agri 6 azonosak, mellettük ellenük tartózkodás meg elfogadó. 131 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 132 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 133 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 134 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 135 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 136 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 137 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 138 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 139 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 140 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 141 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 142 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 149 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 150 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 151 mellette, ellene, tartózkodni elfogadtuk. Agri 9 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 155 mellette, ellene, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 153 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 154 mellette, bocsánat, nem. A 154 oka fogyott, a 156-osról szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 157 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 158 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 161 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 159. Nem. Agri 10 jön. Agri 10 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 160. Mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Elutasítottuk. Hármas. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 162 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 164 Agri 11, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 165 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Agri 12, nem, bocsánat, mondja az elnök úr, ez okafogyottá vált. 168 féle mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 171 járféle módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Agri 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Agri 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 173 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Avete votato tutti il voto? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 174 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 175 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 176 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 178 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 177 agri 15 blokkban, mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. 179 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 180 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 181 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 187 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 4 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 182 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 183. Nem, bocsánat. Bocsánat a 185-ös jön, a 183, 184 oka fogyott, 185 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 186 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 188 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 19 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 189 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 192 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 190 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 193 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 20 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 194 okafogyott, utolsó oldalon vagyunk, 195 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 196 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 197 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 31-31 arányban. Agri 22 mellette. Agri 22 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadó. 198 Agri 23 blogban mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. 199 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 201 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 200 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 202 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az előadója szó. Köszönöm. Először is köszönöm minden kollégának a türelmét. Nagyon hosszú volt ez a szavazás, köszönet az elnök úrnak is, mert nagyon nehéz dolog ez, ilyen sok módosító indítványról a szavazást elnökölni. Először is köszönet a kollégáknak, de főleg az árnyékjelentés készítőknek a frakciók képviseletében, mert ahogy láthatták, rengeteg a kompromisszumos módosító indítvány, ehhez nagyon sok ülésre volt szükség, munkaülésre, a cikkek néha eléggé összetettek, úgyhogy tényleg köszönet mindenkinek, köszönet a munka légköréért és a nagyon jó együttműködésért. Tényleg csapatmunka eredménye, ami önök előtt áll, és ezt tényleg el szerettem volna mondani. A mai napon nem szeretném azonnal a tárgyalási mandátumot kérni erről a szövegről. Azt szeretném, hogy ez a jelentés a plenáris elé kerüljön, hiszen nagyon fontos ez a szöveg, rendkívül sok a kihívás a közegészségügyben, úgyhogy fontos számomra, hogy mindenki hozzá tudjon szólni a témához, ne csak ennek a szakbizottságnak a tagjai. Úgyhogy a jogalkotói eljárás szellemét és a parlament szerepét mindenképpen tiszteletbe szeretném tartani. Nem akarok visszalépni a nyilvános vita előtt, nagyon fontos, hogy a plenárison, vagy márciusban, vagy áprilisban fogadjuk ezt el. Azért volna még egy kis üzenet, amit közvetíteni szeretnék. Ahogy említettem, nagyon sokat dolgoztunk annak érdekében, hogy ezt az eredményt elérjük, és nyilvánvalóan tudom, hogy mint minden kompromisszum, ez a jelentés is óriási kompromisszum tárgya, ami nyilván nem fog mindenki számára megelégedést jelenteni. Mindenkinek az érdekét meghallgattuk, és így született ez a szöveg. Ami engem illet, el kell mondanom, hogy örülök, mert ahogy említettem, nagyon komplikált volt ez a munka, együtt végeztük el, és azt szeretném, hogyha a plenárison elfogadást nyerne, és hogy ott olyan szöveget tudnánk felmutatni, ami erőteljes, koherens, olvasható. Ugyanis alapvetően fontosak a közegészségügyet érintő kihívások. Tehát, ha a plenáris elfogadja, a következő üzenetet szeretném közvetíteni. Mindenki vállalja fel a felelősségét annak érdekében, hogy ne minden módosítót nyújtson be mindenki ismételten, amit most nem fogadtunk el, mert azt kockáztatnánk ezzel, hogy ez a szöveg felbillenne egyensúly szempontjából, és nem lenne koherens. Tehát szeretném a vitát, nagyon örülnék ennek, de nem szeretném, hogyha kockáztatnánk ezzel azt a munkát, amit ilyen hosszú ideig végeztünk. Köszönet tehát minden frakció árnyékjelentés készítőjének, minden tanácsadónknak, akik segítették végig a munkánkat. Ennyit szerettem volna elmondani. Elnök úr, tehát ha kollégák egyetértenek velem, akkor szeretném, hogyha ezt a szöveget a plenárisra küldenénk szavazás érdekében, és tényleg nagyon köszönöm mindannyiuknak az együttműködést. Donc on, on vote. Okay, we have now Rendben. Most pedig a záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Uso. Lezárom a szavazást. <laughs> Approvato. Elfogadtuk. E dobbiamo adesso Adesso dobbiamo votare la risoluzione legislativa. Most pedig a jogalkotói állásfoglalásról kell szavaznunk. Elektronikus úton megnyitom a szavazást. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Approvato. Complimenti. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Emiliano,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 az ember, illetve állatgyógyászati felhasználás aztán gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletésre vonatkozó közösség eljárások meghatározásáról szóló rendelet módosítása. Talán Eszkó úr az előadó. 24-es módosító. Szóbeli módosító indítvány. Van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban? Nincs. Rendben. Akkor szavazhatunk. Ki szavaz mellette, ellene? kitartózkodik, elfogadtuk. Következik a kettes, mellene, mellette, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös, szóbeli módosító indítványjal a zöldektől mell- ellenvetés van-e? Nincs. Rendben, akkor szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os szóbeli kiegészítéssel a néppárt részéről ellenvetés van-e? Nincs. Szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es, 28 blokkban mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 4-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 6 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29 szóbeli módosítóval elemetés van-e? Nincs. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33-as itt is egy szóbeli módosító indítvány az SND népát részéről. Elemet is van-e nincs? Akkor szavazunk. 33-as mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Agri 7 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 32 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 8, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Agri 9 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hetes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es, agri 10, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-est visszavonták, 40 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12, 46 és Agri 12 blokkban mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 51 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 52 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Agri 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Agri 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Agri 16 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, preambulum megkezdések Agri egy mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 2 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, egyes és Agri három azonosak mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 19 szóbeli módosítóval nincs ellenvetés? Nincs. Akkor szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 22-es, szintén két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtó, kettes rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as, mm, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás két második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig Az előadó kapja meg a szót. Nem? Nem kíván hozzászólni? Rendben, akkor zárószavazás következik a módosított javaslatról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most a jogalkotási tervezetről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Kedves kollégák, a végére értünk a szavazásnak, de van még egy naprendi pontunk. Bertolini urat kérem, hogy tartsa meg prezentációját. Vitára nem lesz időnk, de maga a prezentáció fontos lehet. Reméljük később lesz alkalmunk meg is vitatni ezt. Dear colleagues, we start immediately with... Kedves kollégák, akkor folytassuk haladéktalanul a következő pont vitájával. Bertulini urat kérem, a WHO képviselőjét, hogy tartsa meg a prezentációját. Köszönöm, elnök úr. Szeretném a lehetőleg legrövidebbre fogni. Kérem a diákat. Oké. Okay, um... Tehát. Megyen? Nyomja meg, legyen szíves. Köszönöm. Röviden szeretnék beszélni a WHO által február 1-én kiadott kommunikét a Zika vírus terjedésével kapcsolatban. Olyan vírusbetegségről van szó, amelyet egy bizonyos szúnyogfajta, az Aedes moszkító terjeszt. A vírus által megfertőzött négy emberből egy mutat szimptomákat. Ezek általában nagyon enyhék, enyhe láz, izomfájdalom, ilyenkor nincs kezelés, nincs oltás sem. A fő aggály, amelyet a WHO megfogalmaz, és amelyet miért ö, ö, riadót kellett fújnunk, a mikroszefali nevű fertőzés fellépe, amely a Zika vírus jelenlétében jelenik meg, és került megfigyelésre, a Zika vírussal együtt lép fel, és egy olyan szindrómát is okoz, amely fiatalok vagy felnőttek esetében lép fel, az immunrendszer gyengüléséhez vezet, akár bénuláshoz. Az Zika vírussal fertőzöttek többsége moszkító csípéssel kapja meg, tehát fertőzött szúnyog csípése révén, és csak korlátozott bizonyítékaink vannak más fertőzésekről, általában szexuális közösülés útján terjed, tehát dokumentált adataink vannak férfiaknál is, nőknél is, de csak három esetet dokumentáltak eddig. A zika a vérrel is, és vértranszfúzióval, át, vérátomösszéssel is fertőződhet egyik szeméről a másikra. A fő mechanizmusok, védelmi mechanizmusok a betegség ellen, tehát nincs oltás mondottam, nincs gyógyszer. A legfontosabb, hogy utazás közben hagyományos módon védekezzünk a szúnyogcsipések ellen, szúnyogriasztóval világos ruhákat viselve, zárva az ajtókat, szúnyogháló alatt aludjunk az ágyban. Nagyon fontos, hogy a, a minden olyan víztartályt, vagy nedves területet kerüljünk, ahol a szúnyogok szaporodhatnak. 1947-ben Ugandában majmokon észlelték először a, a vírust. Érdekes volt a terjedés. Az első esetekből aztán Nyugat-Afrikában terjedt, ezt követően azonnal az ázsiai kontinensre, aztán tovább lépett a fertőzés Indonézián e, át, a szigeteken át, Guamra, illetve csendes szigetekre. 2007-ben észlelték ezt, majd Francia Polinéziában 13-ban észlelték, onnan Csillébe, a Húsvéd-szigetekre, és onnan Dél-Amerikába vezetett a fertőzés útja, és tehát most itt test azoknak az országoknak a köre, ahol jelen van a vírus. Általában ez a tehát 43 országban észlelték a jelenlétet Dél-Amerikában, Afrikában jó részt. Az események kronológiája, amely a riasztást okozta, ezen a dián látható. Brazília májusban, 2015 májusában észlelte az első eseteket, és aztán megerősítésre nyert, nyert később májusban is a jelenléte a betegségnek. Bahia államban augusztusban a szindrómát észlelték, majd Kolumbia jelentette október 10-én az első esetet, Brazília pedig a microcephali betegség terjedésének hatalmas ugrását jelezte. Tehát nagyon gyorsan terjedt a jelenség. Október 30-án az IK-ból adódó mikrocefali jelentést kaptuk készhez, február 1-én nemzetközi aggályokat okozó riasztást indítottunk. Több mint 4000, Brazíliában több mint 4000 mikroszefali gyanút jelentettek, és másfél millió zika vírus fertőzéshez Tehát Egyébként mondtam önmagában enyhe szindromákat, szimptomákat okoz csak, mert a zika. Néhány számadatot foglalnék össze, amelyek nagyon fontosak. Először is. Január 35-án a brazil egészségügyi miniszter 4718 83 esetet jelentett be, 76 halál esettel. Nagyon fontos azt is látni, hogy 1100 esetből, amit mélységében elemeztek, tehát különféle vizsgálati módszerekkel vizsgálják a szindrómákat, csak 404 eset került megerősítésre, 709 esetet elvetettek, és 3670 eset, tehát még tovább vizsgálnak. Tehát a 4000 esetből lehet, hogy csak egy negyede tényleges olyan microcephali betegség, amely megerősíthető. Tehát a mikrocefália előfordulása Brazíliában évente 200 eset, tehát mindenképpen ötszöröse vagy tízszerese a normál mikrocefália eseteknek a mostani előfordulás, és mindenképpen terjedés van. A boncolás adatok is megerősítették a zika vírus jelenlétét a 76 halál esetben. Ezen túl pedig azt is szeretném hangsúlyozni, hogy Francia Polinéziában, meg 2013-14 között jelentett fertőzést, sok vele született, rendelenséggel született gyermeket észleltek. Tehát nem nem először észlelik ezt. Nagyon fontos egy szlovén eset, friss eset, amelyet most publikáltak. Egy asszony Zika vírussal fertőzött volt, Brazíliában dolgozott, visszatért Szlovéniába, ultra hanggal vizsgálták a 28. héten, és egy, egy a, a, a mikrocefáliát volt a, a, a, a gyermek, meg, megszerítettek a terhességet, megvizsgálva a, a magzatot, megerősítették a mikrocefália súlyos esetét. Ahogy mondottam, a riasztás február 1-én történt. Ez kapcsolódott ahhoz a gyanúhoz, hogy okozati kapcsolatát fenn a Zika és a mikrocefália között. Rendkívül esetet is észleltünk a braziliai esetek számában, szaporodásában, koordinált nemzetközi válaszra adódott igény, tehát a nemzetközi egészségügyi szabályozás alapján utazási korlátozásokat is bejelenthetnénk, ilyet nem tettünk, csak eh, várandós nők arra vonatkozóan. Ezen a díjén nagyon gyorsan mondom, összefoglalom a legfőbb témákat, amelyeket jelenleg mérlegelünk, új helyzetben vagyunk, több kérdés és bizonytalanság vár válaszra, laboratóriumi tesztelekre van szükség. Ezeket még nem teljes mértékben kaptuk készhez, a klinikai figyelemmel kísérés és problémát jelent a mikrocefália gyanújával számoló terhességek esetében, azok megszakítását illetően is akár, amennyiben ezt a törvény megengedi az adott országban. Nagyon fontos probléma a vektorkontroll az adott országokban a hagyományos mechanizmusokban kontrollálva a terjedési vektort, és repülőgépek fertőzöttségét vizsgálva. Az európai térségben az Zika fertőzést illetően az érintett országokból Európába utazók jelentik a kockázatot, és ez nőtt. Az AIDS szúnyog azonban télen nem mozog, nem aktív, tehát a főhordozó, ezért az IKA terjedése Európában nagyon kis kockázatot jelent. Melegebb éghajlatban azonban sok ilyen szúnyog van. Nagyon fontos azonban azt tudni, az egipti, egész egipti szúnyog, amely a dengi vírus is terjeszti, csak a piros területeken van jelen Európában, a Fekete-tenger keleti térségében. De az Edis algokiptus, amely másik szúnyogfajta, az egy tigris szúnyog, amely a csinkunguját is terjeszti, emlékeznek a csinkungujára, Olaszországban Ravenna térségében 2007-ben 300 esetet észleltek, megbetegedést. Európában széles körben jelen van az a szúnyog. Olaszországban, Görögországban, Horvátországban, Spanyolország, Dél-Franciaország területein, és elszigetelt moszkító populációk máshol is élnek, Csehországban, Dél-Németországban, Hollandiában is. Elviekben tehát, ha valaki ezzel a betegséggel Európába jön, és megcsípi egy szúnyog egy területen, a szúnyog megkapja a vírus, és megkap, megcsíp valaki mást, akkor Európában is tovább terjedhet a betegség. Jelenleg ez persze nem áll fenn, mint kockázat, és megfelelő intézkedésekkel lehet a vektor terjedést kezelni. Amikor ez a Csenkungúja klaszter kialakult, akkor tanulmányoztam. A közegészségügyi rendszerek nagyon gyorsan reagáltak rá, izolálták a problémát, és csak 235 vagy ilyen számú esetet észleltek. Tehát a közegészségügyi rendszerek reagáltak, elszigetelték az eseteket, megakadályozták az epidémiát. Mit ajánl a WHO? A vektorkontroll nagyon fontos az érintett országokban, de Európában is. Fontos, hogy az utas, utazókat tájékoztassuk, hogy az összes hagyományos módon védekezzenek a szúnyogcsípés ellen, a laboratóriumi felfedést is erősíteni kell, a kutatást gyorsítani kell, oltást irányában, oltóanyag irányában, rubeolához hasonló egyébként a képlet, amerre van oltás. Lehet, hogy fiatal lányokat be lehet oltani, majd aztán a fertőzött repülőgépek vonatkozásában is vannak nagyon világos ajánlásaink, például Olaszországban ezeket alkalmazzák, és meg kell osztanunk információt a közvéleménnyel. A WHO minden európai országot támogat ezen erőfeszítéseiben is. Nagyon jó dokumentált weboldalunk van, a globális WHO oldalon, nagyon sok információ, frissített jelentések, hetenként frissített anyag található, itt lehet a legfrissebb adatokkal körülbelül tájékozódni. Köszönöm. Thanks. Köszönöm. Szeretnénk Bertolini úrnak és a WHO-nak megköszönni ezt az ismertetést, így az ülés végén. Elnézést kell kérjek, mert nagyon hosszúra nyúlt a mai szavazás, de nem állt módunkban lerövidíteni a szavazás idejét. Most pedig attól tartok, hogy be kell fejeznünk az ülést. Holnap folytatjuk, holnap reggel, és a jövőben visszatérünk erre az eszmecserére. Köszönöm szépen, holnap reggel találkozunk.